közzétenni. Az illetékes szakbizottságok a következő a módosításokat mutatták be a parlament által elkap, elfogadott szövegek alapján. A 231-es cikk 4-es bekezdése alapján ezeket a módosításokat elfogadottnak tekintjük, ha csak 24 órán belül vagy egy frakció, vagy megfelelő számú képviselő nem kéri, hogy erről szavazzunk. Ezeket a kiegészítéseket, módosításokat a plenáris ülés weboldalán közé fogjuk tenni, és